forgalmazásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálata. Én rögtön meg is adnám Glenis Filmotnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék előadónak, mert nagyon kiválóan támogatták a munkámat, és együtt rengeteget el tudtunk érni a parlamentnek. Szeretném még a litván elnökségnek a hatalmas munkáját megköszönni. Ők is nagyon igyekeztek, hogy a kompromisszum időben meglegyen. A bizottságnak pedig azért mondok köszönetet, hogy jó javaslatot tett le az asztalra, és nagyon konstruktív volt a megbeszélések során. Először is hadd mondjam el, hogy miért kezdtem én, miért szállt szálltam be ebbe a témába. Nottinghamben három évvel ezelőtt jártam egy gyerek agytumor központban, egy kisgyerekek, tinédzserek voltak, akik ritka rákbetegségekben szenvedtek. Sam egy fiatalembert szintén ott volt. Hallottam, hogy gyakran nincs semmifajta kezelés, olyan gyógyszereket kell használniuk, amelyekről semmilyen teszteredmény nincs, semmilyen vizsgálati eredmény nincs. Gyakran ez a túlélés egyetlen esélye. A ritka betegségek esetén sokszor előfordul, hogy egy országban nincs elég jelentkező arra, hogy életképes vizsgálatot lehessen, klinikai vizsgálatot lehessen végezni. Jelenleg egész egyszerűen túl drága és túl nehéz az ilyen vizsgálatokat végrehajtani. Ez a rendelet abban segítene, hogy harmonizált szabályok legyenek szerte az EU-ban, kapcsolatban egységes portál legyen, és együttműködés valósulhasson meg a tagállamok között. Ez radikálisan megváltoztatná a helyzetet. Sajnos Sam White tavaly szeptemberben meghalt, de az az igazság, hogy a munka tovább folytatódik, ő inspirálta ezt a munkát, és remélem, hogy amit most elértünk, az segíteni fogja másoknak a helyzetét, akik ugyanolyan betegséggel küzdenek, mint szem, és remélhetőleg a ritka betegségek, illetve a gyerekkori rákbetegségek kezelése végre javulni fog. Támogatnunk kell ezt a tevékenységet sajnos. A pozitív eredményeket teszik csak közzé jelenleg, a klinikai vizsgálatoknak csak a felét teszik általában közzé, hogyha negatív eredménye egy ilyen vizsgálat, azt nem teszik közzé, és ezért előfordul, hogy a szükségtelen vagy akár veszélyes klinikai teszteket megismétlik. Tehát ez a rendelet hatalmas lépést jelentene előre, ugyanis minden klinikai vizsgálat, aminek nem lehetett ered, pozitív vagy negatív eredményét meghatározni, vagy negatívval vagy pozitívval zárult, a vége után legkésőbb egy évvel be kell, hogy kerüljön egy adatbázisba és ebbe az adatbázisba fogják feltölteni a klinikai vizsgálati jelentéseket. Ezeket a vizsgálati jelentéseket nem minősítik kereskedelmi szempontból bizalmas információnak. És remélhetőleg az Európai Unió fog már az átláthatóság terén, a klinikai vizsgálatokban élen járni. Ez jó a betegek biztonsága szempontjából, illetve abból a szempontból is, hogy az emberek bízhatnak a gyógyszerekben. Azról is gondoskodnunk kell, hogy a klinikai vizsgálatok Európában bonyolódjanak több ezer képzett kutató munkahelyet támogatnak ezek a vizsgálatok. 2007 óta az Európai Unióban a klinikai vizsgálatok 23%-kal csökkentek. Én remélem, hogy ez a rendelet ezt a tendenciát megfordítja és segíti a határon átnyúló vizsgálatok elvégzését azáltal, hogy a felesleges bürokráciát megszünteti, világos és határozott időhatárokat állít fel, támogatja a tudósok munkáját, és a kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálatok kategóriájának a létrehozásával segíti az egyszerűbb vizsgálatok végrehajtását. Az etikai bizottságok mindig részt fognak venni a klinikai vizsgálatok vizsgálatában, és a kiszolgáltatott csoportokat védeni fogjuk, és arról is gondolkodunk, gondoskodunk, hogy mielőtt bárki részt vesz egy ilyen vizsgálatban, teljes körű információt kapjon. Persze kompromisszumos szöveget fogadtunk el, voltak olyan területek, ahol én tovább szerettem volna lépni, szerettem volna, ha a betegeket jobban bevonják, illetve hogyha az engedélyezési időszak rövidebb, de azt elfogadtam, hogy a tagállamok igen határozott álláspontot képviselnek ezekben a kérdésekben, és elfogadtam így ezt a kompromisszumot. Még egyszer hadd mondja a köszönetet mindenkinek, és remélem, hogy az egész parlament támogatni tudja ezt a rendeletet. Köszönöm szépen, Vilmot asszony. Most pedig a bizottságnak adom meg a szót, Tonyó Bor következik. Eh, Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Vilmot asszonynak és az árnyék jelentéstevőknek is azon kemény munkáért, amelyet végeztek, és a kitűnő együttműködésért ezen nagyon fontos javaslata kapcsolatban. Egyetértek az előadóval, én is szerettem volna egy nagyra törőbb eh, javaslatot, de azt hiszem, hogy ami most a kezünkben van, tekintettel arra, hogy a politika lehetetlen művészete, egy jó eredmény. Azok alapján, amit az előadó kiemelt, hangsúlyozom, hogy a tárgyalások során igazat adhatok abban a tekintetben, hogy ez a javaslat az európai polgárok érdekeit fogja szolgálni, nem pedig csak az európai gyógyszeripari ágazatét. Ugyanis a klinikai vizsgálatok kulcsfontosságúak az új gyógyszerek kifejlesztése szempontjából és a létező kezelések fejlesztéséhez is. Ezen vizsgálatok gyakran az utolsó reménységet jelentik a különböző súlyos betegségekben szenvedő betegek számára. De nem csak a betegek, a páciensek érdekeit szolgálja, a kutatást, a fejlesztést is előmozdítja ezt, beleértve az Európai, Unióból, kív, Európai Unión kívülről az EU-ba irányuló befektetéseket, a növekedést és a munkahelyteremtést is ösztönzi. Az új rendelet célja hangsúlyozni azt a tényt, hogy a klinikai vizsgálatok gyakorlatilag 25%-kal csökkentek az utóbbi években az Európai Unióban, míg az administratív költségek megduplázódtak. És A klinikai vizsgálatokat az Európai Unióban ösztönöznünk kell az ágazat és a betegek érdekei szempontjából ennek érdekében és a vizsgálati alanyok érdekeit és jogait is védenünk kell. A betegek biztonságát kell szem előtt tartanunk. Ami előttünk van most, ez a szöveg, véleményem szerint kielégíti ezen kihívásokat. Tehát a kulcsfontosságú elemek először is egy egyszerűsített kérelmezési eljárás, ugyanis egy egységes európai portál jön létre, és egységes dokumentumokat kell a kérelmezéshez benyújtani. Másodszorban harmonizált eljárás jön létre a klinikai vizsgálatok értékelése számára, így a megkettőződéseket és a felesleges késedelmeket elkerülhetjük. És ami talán a legfontosabb, az az, hogy kibővítjük a hallgatólagos engedélyezés elvét az egész jóváhagyási eljárásra, anélkül, hogy veszélybe sodornánk a biztonságot. És a KKV-k, valamint a tudományos körök számára ez jogbiztonságot jelent majd. Ha nincs egy adott időkereten belül reagálás, akkor úgy tekinthető, hogy az engedélyezés biztosított. Egyszerűsített a jelentéstételi eljárás is. Ez azt jelenti, hogy különböző testületekhez és tagállamokban már nem kell benyújtani a, ugyanazon dokumentumokat. Az átláthatóság is fokozódik a klinikai vizsgálatokkal és azok eredményeivel összefüggésben, még akkor is, hogyha visszautasítanak valamit, vagy módosítanak, vagy jóváhagynak egy eljárást. És, ami szintén nagyon fontos, az az, hogy a klinikai vizsgálatok, amelyek végrehajtására az EU-n kívül kerül sor, de amelyek egy klinikai vizsgálata kapcsolatos kérelemben szerepelnek az EU-n belül, tehát az engedélyezési eljárás az Európai Unión belül folyik, meg kell, hogy feleljen a szabályozási követelményeknek, amelyek legalábbis egyenértékűek az Európai Unióban hatályos előírásokkal. És végezetül az Európai Bizottság ellenőrzéseket fog végrehajtani a tagállamokban és harmadik országokban egyaránt, annak biztosítása érdekében, hogy a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos szabályok végrehajtása érvényesül. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy még egyszer hangsúlyozzam, mennyire fontos ez a rendelet, amelyről ma fognak szavazni. Ez a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos kutatást fog ösztönözni Európában, és így növekszik a remény, hogy a súlyos betegségekben szenvedő páciensek számára megoldást találunk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig Amália Sartori következik, az ITRE szakbizottság elnöke. Non c'è la Presidente Sartori. Köszönöm nincs itt Szertori elnök asszony, úgyhogy tovább megyünk, és Antonia Párvanova képviselő asszony következik. Ő sincs itt, úgy látom. Jó, akkor Philippe Juvin következik. Elnök úr! a klinikai vizsgálatokról szóló rendelet teljesen átalakítatja az európai helyzetet, több okból is homogenizálja az eljárást az egész Európai Unióban, ami remélhetőleg megkönnyíti a klinikai vizsgálatokat. A második pont az, hogy egyszerűsíti az eljárást, ami megkönnyíti a megbízók, életét, főként az egyetemi megbízókra gondolok, ahogy a Borgúld is utalt, akik csak egy valakivel kell kapcsolatot tartaniuk harmadsorban rövidül az eljárás, a határidők sokkal rövidebbek lesznek, ami a kutatók életét is megkönnyíti. Negyedsorban nyilvánosak lesznek az eredmények, még a negatív eredmények is, ami egyrészt növeli az átláthatóságot, illetve a bizalmat, az európai polgárok klinikai vizsgálatokban vetett bizalmát. Ötöd sorban a klinikai vizsgálatok teljes anyagának, a dokumentációnak a, a, a nyilvánosságra hozatala semmiféle kockázatot nem jelent. Úgy érzem, hogy a betegek védelme javul, a nagyobb esélyt jelent ez majd a betegek számára, akik főként akik ritka betegségben szenvednek, és a kutatók életét is megkönnyíti, nem is beszélve a gyógyszeriparról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megérkezett Parvanova asszony, úgyhogy neki adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák, először is szeretnék Glenis Wilmotnak gratulálni a kiváló munkához a parlamenti csapat vezetőjeként nagyon jó munkát végzett. Az IMCO eh, bizottság nevében hangsúlyoznom kell, hogy a tagállamok részéről még vannak bizony véleménykülönbségek, ugyanakkor a jelenlegi formájában ez mindenkinek az előnyét szolgálra, nem is beszél mindenki számára azt üzeni, hogy az Európai Unió komolyan veszi a kutatás és fejlesztés témáját. A biztonság, átláthatóság és az, hogy vonzó legyen az Európai Unió a klinikai vizsgálatokat végzők számára, ezek a prioritások, ezek a céljaink, a végső megállapodásban is ez kell, hogy tükröződjön. Fontos, hogy a gyógyszer eh, ágazatban, a gyógyszeriparban is lehetővé tegyük az innovációt, hiszen az európai betegek érdekeit ez szolgálja, arról nem is beszélve, hogy munkahelyeket eh, is teremtünk Európában. A közegészségügyhöz tartozik ez, ezért az átláthatóságot is garantálnunk kell. A tárgyalások során eh, a tanácssal szemben mindezt sikerült elérnünk. Még egyszer köszönjük Glenis, kiváló megállapodás született neked köszönhetően. Az Európai Parlament így megmutatta, hogy az átlátható független kutatást igenis támogatjuk. E a megállapodás megszületését éppen ezért üdvözlöm, amit a frakcióm is teljes messzélességet tud támogatni majd a szavazás során. Köszönjük, Parvanova asszony. Most pedig megadom a szót Jill Párnyónak. Köszönöm. Elnök úr, kedves kollégák! Glenisnek én is köszöntet szeretnék mondani. Előadóként kiváló munkát végzett, hiszen szorított minket az idő, kellett, szükség volt arra, hogy megoldást találjunk, hogy elkerüljük azt, hogy a klinikai vizsgálatok folyamatosan csökkenő száma ellen felépjünk, az administratív költségek, illetve a hosszú határidők e, teljesen elriasztották a klinikai vizsgálatok végzőit attól, hogy ezt Európában tegyék. A delokalizáció történt meg, a klinikai vizsgálatokat a fejlődő országokba helyezték át. Ezért a gyógyszerágazat, a kutatók és a betegek is nagyon várták már azt, hogy az administratív eljárásrendet könnyítsük ezzel az új rendelettel. Ezen kívül fontos, hogy az új szöveg garantálja az átláthatóságot, nyilvánosságra kerülnek a klinikai vizsgálatok eredménye is, az etikai bizottságok szerepe is megerősödik, illetve a betegek részvétele folyamatban is garantált, garantáljuk a személyes adatok védelmét is. Ezek azok a javuló részletek, amelyek az Európai Parlament és az európai intézményeknek köszönhetőek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek esetében. Megköszönöm Párnyi úrnak, és Okán képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó volt az együttműködés a múltban, nagyon intenzívek voltak a tárgyalások. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a kitűnő együttműködésért, és köszönöm azt is, hogy most végre nyitottságot és átláthatóságot teremtettünk. Remélhetőleg megelőzhetjük a jövőre nézve azt, hogy nem etikus vizsgálatokra kerüljön sor, és megelőzhetjük a költség, a jelentős költségeket is. Korábban ugye nem voltak bizonyos gyógyszerek, amelyek a piacra kerültek, és ezek forgalomba hozása hozatala nagyon költséges volt. Nem tudom, hogy hogy fog működni majd ez az átláthatóság. Azt állapíthatjuk meg, hogy a küzdelemnek még nincs vége. A nagy gyógyszeripari vállalatok, az amerikai vállalatok már mondták, hogy szeretnék, ha visszavonnák ezt a rendeletet. Ezen szabályok nem elfogadhatóak számukra, mert hogy ez nem, fogja, nem fog kedvezni az ágazat érdekeinek, nem ez a páciensek érdekeit szolgálja, de a jó szándék által vezérelt gyógyszeripari ágazat is előnyét látja majd. Köszönöm szépen. Köszönöm, Óken asszony. Milánka Kabrunok következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy én zárhatom eh, az egyik kulcsfontosságú jogalkotási csomag vitáját itt. Üdvözlöm, hogy sikerült a végén a tanácssal megállapodni. Nagyon ambiciózus javaslatról van szó, amelyet a parlament alakított, hogy rövidítsük le a az engedélyezés idejét. Azt hiszem, a 60 nap az mindenkit boldoggá tehet. Reméljük, hogy nem fognak az illetékes szervek mindig 60 napig várni az engedély kiadásával. Természetesen a hallgatólagos engedélyezés eljárása is nagyon jó dolog. A klinikai vizsgálatok esetében minden részevő tagállam egyszerűsíti a hallgató az engedélyezési eljárást, ezért remélhetőleg a kutatók, illetve a kutatások vissza fognak térni a Európába. A fogyasztók, az érintett betegek is jól járnak, az információ elérhetővé válik. Remélem, hogy ez az, a gyógyszeripar számára is pozitív lépésekkel jár, hiszen az átláthatóság őket is illeti. Most pedig Alda Szóza következik. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék Glenis Wilmotnak és az árnyékrendéstevőknek gratulálni, mert azt hiszem, hogy az együttműködés rendkívül hasznos, őszinte volt, és ezért az eredmény is szerintem rendkívül érdekes és természetesen ezt támogatnunk kellene. Borg biztos úr, egy kérdést szeretnék intézni önhöz, egy megjegyzést szeretnék tenni nem eh, tudom, hogy érti-e a nyelvemet. Portugálul azt eh, szoktuk eh, mondani, hogy volt-e valamilyen indok, ami miatt különböző dolgokat mondott? Ugye említette, hogy a vizsgálati alanyok, a betegek lesznek a kedvezményezetjei ennek az eljárásnak, nem annyira az ágazat. Igaz, de ez az Európai Parlament eh, munkájának eredménye, mert az eredeti bizottsági javaslat, ami az ön kabinetjétől származik, egy olyan javaslat volt, amely úgy tűnt, mintha az ágazat számára íródott volna és ez a parlament, az itt ülő árnyékrendéstevők és a jelentéstevő voltak azok, akik az etikai bizottságot szavatolták, az átláthatóságot, és akik garantálják azt, hogy az egyének, a vizsgálati alanyok jogai érvényesülnek. Tehát nem a versenyképességről van szó, hanem a kompetenciáról. Köszönöm szépen, Szuza asszony, és most pedig Morganti úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos még mindig nagyon sok olyan betegség van, amelyre nem létezik hatékony, hatásos gyógymód, ezért nagyon fontosak a kísérletek, a kutatások. De persze ne feledkezzünk el arról se, hogy itt vannak a betegek, azok a személyek, akik szenvednek, és vannak sokan, akiknek nincs semmilyen reménye, csak abban bíznak, hogy az új módszerek, az új gyógyszerek esetleg eh, hatásosak lesznek. Olaszországban is rengeteg család van, amely szeretne gyógyulni, például Fanoni professzor új módszerével. Én nem vagyok tudós, nem vagyok kutató, nem vagyok szakértő, én csak nagyon sok ilyen családdal, ilyen beteggel találkoztam, akik elmesélték nekem a történetüket, és kialakult bennem egy világos kép, gyakorlatilag ezeknek az embereknek a számára ez az egyetlen esély az életben, ami megadatik, és sajnálatos, hogy vannak olyan tudósok, akik nem fogadják el ezt a módszert, mert nincsenek rá tudományos bizonyítékok. Szerintem találkozniuk kellene először a betegekkel és a családokkal, és utána levonni a következtetéseket, nem pedig fordítva, ahogy ezt eddig tették. Köszönöm szépen, Morganti eh, képviselő, most pedig eh, folytatjuk Líze úrral másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt eh, kollégák! a mai napon valóban büszkék lehetünk. Ez egy nagyon konkrét előrelépés az Európai Unióban a betegek számára, ez az eredmény, amelyet közösen vívtunk ki. Nagyon sok kutató, orvos és sok beteg is évek óta vár arra, hogy a bürokratikus akadályokat a határon átnyúló klinikai vizsgálatoknál az Európai Unióban végre csökkentsük, mert csak így válik lehetővé a megfelelő kutatás, és ez főleg olyan intézményekre vonatkozik, amelyek függetlenek a gyógyszeripari ágazattól, például a német rák kutatást folytató intézet, amely az adományokat tényleg a kutatásra folytatja. Éppen ezért Glenis Wilmotnak és másoknak gratulálni szeretnék, azért mert több átláthatóságot értünk el. A klinikai vizsgálatok negatív eredményeit nem szabad a szőnyeg alá söpörni a továbbiakban is. Azt is elértük, hogy a szigorú etikai standardokat, amelyek eddig is a jelenlegi irányelvben léteztek, ezeket megtartjuk. Itt kiavítottuk a bizottságot, és Borg biztos úrnak köszönöm, hogy nyomon követte az eseményeket, hiszen az eredeti javaslat nem tőle származik, úgyhogy a jelenlegi biztosnak ezért köszönettel tartozunk az elnökség, az árnyékrendtéstevők, az előadó, mindannyian kitűnő munkát végeztek, és reméljük, hogy a szavazásnál egyértelmű többséget tudunk szerezni. Köszönöm. Köszönöm, Liz úr, most pedig a Catch the Eye folyamat kezdődik, és Klassz kollega kap szót először. Köszönöm szépen, elnök úr. A klinikai vizsgálatok nélkülözhetetlenek, az orvosi vizsgálatok és a jobb kezelési módszerek, valamint gyógyszerek kidolgozása szempontjából, így főleg meg lehet állapítani a gyógyszerek mellékhatásait, még mielőtt a piacra dobnák ezen gyógyszereket. Ugyanakkor egy kényes témának is nevezhetjük a klinikai vizsgálatokat, hiszen ott van az átláthatóság, a kockázati csoportok, a fogyatékkal élő személyek, a terhes nők, a kiskorúak helyzete. Egy európai megközelítés éppen ezért rendkívül szükséges. A klinikai vizsgálatokat, tanulmányokat a legtöbb esetben kettő vagy annál több tagállamban hajtják végre, és a jelenlegi irányelvben vannak hiányosságok, és nem is sikerült őket ezt minden tagállamban egyformán alkalmazni. Éppen ezért a harmonizáció szükséges, és a bürokratikus terheket is csökkenteni lehet. Figyelembe veszi a javaslat az összes érdekelt fél számára fontos kérdéseket, és jóváhagyás nélkül már nem lehet klinikai vizsgálat. Az etikai bizottság egy nagyon fontos újdonság a bizottsági javaslathoz képest. Köszönöm az előadónak és az árnyék jelentéstevőknek is a jó munkát, és reméljük, hogy holnap jó lesz a szavazás eredménye. Köszönöm. Köszönöm szépen, Klassz asszony. Most pedig Correa de Campos képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szerettem volna elmondani, hogy sajnálom, hogy bizonyos módosításokat nem sikerült elfogadni, mert ezen az új gyógyszerek terápiás hasznát növelnék. Ugyanakkor fontos innovációkat sikerült elfogadni, például a harmonizált jóváhagyás eljárás a tagállamok között. Ez a bürokratikus terheket csökkenti, megtakarításokat tesz lehetővé. Az egységes portál a klinikai vizsgálatok, illetve az, az illetékes nemzeti hatóságok számára is fontos, az etikai bizottságok szerepe, valamint az eredményekkel kapcsolatos átláthatóság, ami az eredményeket jelentés formájában teszi közzé. Jelentős mértékben javult tehát a bizottsági javaslat, éppen ezért szeretnék gratulálni kollégámnak, Glenis Wilmotnak. Köszönöm. Köszönöm, Korea de Campos úr. Tomásics kolléga következik gospodine predsjedniče podržavam prijedlog uredbe iako ima određenih nedostataka. köszönöm szépen ezt a rendeletet magam is akkor is ha nem tökéletes. az internetes portálon keresztül nagyon jól át lehet bizonyos administratív akadályok le lehet küzdeni bizonyos administratív akadályokat. Tehát alapvetően a javaslat szellemével egyetértek, mégis úgy érte, hogy azok a betegek, azok a páciensek, akik már nagyon várják ezeket az új gyógyszereket, számukra ez semmiképp sem lesz elég korán. Ezért Úgy érzem, a klinikai vizsgálatok kerülhetnek veszélybe, eh, amelyek nem csak túlságosan drágák, hanem eh, egyben eh, az emberek életét is veszélyeztetik. Köszönöm szépen, Tomásics kollégám, most Patron néves képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretem volna köszönetet mondani az előadónak a jelentésért, valamint az árnyék jelentéstevőknek is a kitűnő munkájukért. Az igazság az, hogy az Európai Parlament munkája jelentős mértékben javított az eredeti javaslaton. Ami az előnyöket eh, illeti, a bizottsági javaslat eh, előnyeit, eh, például a különböző eljárások felgyorsítása, vagy a különböző költségekkel kapcsolatos megközelítések, különböző feltételek jönnek létre most, amelyek kedveznek a kutatásnak. Nos, ezen kérdésekről már sok mindent hallhattunk. Ami azonban nagyon fontos, és szintén hangsúlyozni kell, az az, hogy az etikai követelmények tekintetében hiányosságok voltak a 2001-es eredeti irányelvel kapcsolatban. Az Európai Parlament munkája ezen javított, de nem csak most, hanem a jövőben is nagyon fontos, hogy előrelépjünk a kutatás terén, de nem szabad megfeledkeznünk az etikai biztosítékokról, mert ezek a kutatásokban, a vizsgálatokban résztvevők érdekeit védik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Végezetül pedig Bolcán kollégai a szó. Köszönöm szépen, elnök úr Az új módszerek, új gyógymódok természetesen elérhetőek mindenki számára, de a, csak akkor engedhetjük ezt meg, hogyha a szabályok, amelyek ezekre a klinikákra, ezekre a kutatásokra vonatkoznak, egységesek és nem különbözőek. Az elmúlt években előfordult, hogy a vizsgálatokban résztvevő betegekre más szabályok vonatkoztak, más volt a rendszer. Természetesen tovább is folytatni kell az erőfeszítéseket, de ne feledkezzünk meg az érintettekről, a betegjogokról és a betegek biztonságáról. Van egyfajta határvonal, amin nem léphetünk túl, és a betegeket pedig mindenről tájékoztatni kell, akkor is, hogy arról is, hogyha vannak még ismeretlen hatásai egy gyógyszernek. A finanszírozás remélhetőleg nem fog abban az irányban mutatni, hogy még eredmény nélküli gyógyszereket használjanak. Köszönöm szépen, most pedig Borg biztos úr szó. Thank you very much, uh, Mr. President. I think all the... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt ehhez. Valóban az előadó és a tárgyaló csapat nagyon fontos munkát végzett. Így remélhetően a klinikai vizsgálatok körülményeit javítjuk Európában. Nem az, hogy a parlament sokat alakított a javaslaton, nem azt jelenti, hogy az eredeti javaslat rossz volt, nem, de a demokratikus folyamat során to- minden tovább lehet csiszolni, tökéletesíteni, minden drága kövön lehet még eh, polírozni. Eh, nem akarom persze mostni a kezem, de uh, vegyük például az etikai bizottságok kérdését az eredeti javaslatban, mivel egy rendeletről van szó, az Európai Bizottság semmiféle konkrét struktúrát nem akart ráerőltetni a tagállamokra, hiszen a hagyományok tagállamról tagállamra változnak. De amikor a képviselők megkerestek engem ez ügyben, én is segítettem a szövege javításában, az azt mondtam, hogy én lennék a legutolsó biztos, aki az etikai kérdéseket kivenni a javaslatból. Nem, én teljesen mögé álltam ezeknek a javításoknak. Még egyszer mondom, csak azért, mert a parlament javított a szövegen, ez nem azt jelenti, hogy az eredeti bizottság javaslatot a gyógyszeripar írta volna. Nem. A betegek részvétele már az elejétől fogva szerepelt, a betegekkel bevonása az elejétől fogva szerepelt fontos elemként a javaslatban. emlékeztetném önöket arra is, hogy a nemzeti kártalanítási mechanizmusok a, a megbízók számára teljesen ingyenesek. A politika persze a lehetséges dolgok művészete, így tehát nem lett tökéletes a végső javaslat. De örülök annak, hogy a végső szöveg jelenlegi formájában a többség számára elfogadható, támogatható. Remélem, sőt bízom benne, hogy a klinikai vizsgálatok végzése Európában eh, könnyebb lesz, így kevesebben eh, viszik majd a klinikai vizsgálatokat Európán kívülre, ami az európai betegek és a kutatók érdekeit egyaránt szolgálja majd. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bors biztos úr. Lezárásképpen pedig az előadónak, Vilmot asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak, akik hozzászóltak ebben a vitában. Hogyan Bors biztos úr is említette, a fő kérdés számunkra a betegek érdeke, és ez a rendelet nagyon sok kérdésre választ ad. Kevesebb lesz a bürokrácia az egységes portállal, a határon átnyúló vizsgálatokhoz csak egy kérelemre van szükség, és ezáltal sokkal egyszerűbb és gyorsabb az eljárás, ugyanakkor a betegek biztonsága áll a figyelem középpontjában. Ezáltal jobb gyógyszerek jöhetnek létre. Növekszik az átláthatóság, a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos adatok jelentés formájában napvilágot látnak, még akkor is, hogyha sikertelenek voltak a vizsgálatok, ez nagyon fontos. Ez jó a tudomány számára, a betegek biztonsága számára, és a közvélemény bizalma szempontjából is, ez nagyon fontos. Szeretnék néhány szót szólni a támogatásról, amelyet mindenkitől kaptunk. Nem emlékszem, hogy itt a parlamentben foglalkoztam volna olyan jogszabálytervezettel, ahol ilyen kitűnő lett volna az együttműködés jó volt az együttműködés, szoros volt, támogattuk a bizottságot, a tanácsot és az MV titkárságot is meg kell említenem, hiszen ők is kitűnő munkát végeztek. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó eredményt értünk el. Kitűnő volt az együttműködés és az egyetértés is, csak kívánni tudom, hogy az összes jogszabályjal ugyanez legyen a helyzet, ezért köszönöm mindannyiuknak. Köszönöm, Vilmot asszony. Ezzel a vitát lezárjuk, és eh, szavazásra ma 18 órakor kerül sor. A következő napi rendi pontunk egy közös vita az elektronikus hírközlésről. Itt eh, Pilar del Castillo Vera asszony jelentéséről van szó. Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca, aztán Herzog asszony jelentése a nagysebességű elektronikus hírközlő hálózat.